Good afternoon to all of you. And Jó napot kívánok mindannyiuknak. Különösen a német Bundestag kollégáknak, de erre majd visszatérek. Elnézést kérek a késésért, nem így szoktuk az üléseket levezetni német módon. Tudtam, hogy a német kollégák időben jönnek, és háromkor kezdjük az üdést. úgyhogy ezzel üdvözöljük Önöket Európában, Brüsszelben, mert mindent figyelembe kell vennünk, mielőtt kezdjük az ülést. De most már 6 percen volt 3 óra, úgyhogy örömmel meg is nyitom ezt az ülést. Ha nincs ellenvetés, akkor a napi rendet el is tudjuk fogadni. Úgy veszem, hogy mindenki jóvá hagyta. Aztán néhány bejelentéssel szeretnék élni. Tájékoztatni szeretném önöket arról, hogy a az Európai Állampolgári Kezdeményezésről szóló nyilvános meghallgatás hétfőn 11-én 3-tól fél hétig kerül megrendezésre. Ezt az Agri szervezi velünk együtt, az MB-vel és az ITRE-vel együtt. Szeretném mindannyiukat arra kérni, hogy tényleg menjenek el erre a meghallgatásra, és tájékoztatni szeretném a titkárságot már arról, hogy forduljanak a titkársághoz, hogyha el szeretnének menni a meghallgatásra annak érdekében, hogy a hozzászólási időket megfelelően megszervezhessük. Nos, remélem mindenki megjegyezte, hogy jövő héten lesz megállap, ö, meghallgatás. Harmadik napi rendi pont, egyéb napi rendi pontok nincs megjegyzés, most pedig nagy szeretettel, örömmel forduló kollégáinkhoz a német Bundestag képviseletében. Steinke úr, az önök bizottságának elnöke ül itt a pódiumon velem. Ahogy eddig is a jövőben is igen gyümölcsöző együttműködéstől beszélhetünk és számolhatunk be a, a német Bundestaggal, a legjobb gyakorlat cseréjéről és az eszmecserét követően a szakbizottság a mai napon több német petícióval foglalkozik, vagy olyan petícióval, amely Németországra vonatkozik. Az egyiket önök továbbították hozzánk, és remélem érdekesnek találják majd, hogy itt az Európai Parlamenten belül test közelből is megtapasztalhatják azt, hogy ez az itteni szakbizottság hogyan foglalkozik ezekkel a petíciókkal. Mielőtt azonban közös témáinkról szólnánk, nevezetesen a petíciókról. Szeretnék köszönetet mondani mindannyiuknak, a petíciós bizottság tagjainak a német Bundestagban, illetve a titkársági kollégáiknak azért a támogatásért, amelyel az Európai Parlamentet már tavaly is segítették. Sajnos akkor még nem én voltam az elnök, de biztos vagyok benne, hogy ez gyümölcsöző együttműködés volt, és remélem, hogy ez lesz a helyzet most is. Tavaly egy tanulmány készült az Európai Parlamentben végzett munkáról a petíció kapcsán, illetve hogy más európai parlamentek tapasztalataiból tanuljunk, a Bundestag tagjait hívtuk meg, akik a petíció, az ottani petíciós bizottság tagjai a mai napon. Nagyon remélem, hogy ez sokat segít majd. És remélem, hogy jó ötletekkel fordulnak majd hozzánk a kollégák abban a témában, hogy az Európai Parlament hogyan tudná hasznosabban, jobban kezelni a petíciókat. A jövőben érdekes lenne, hogyha arról is eszmecserét folytatnánk, hogy a jogalkotói folyamat során hogyan tudunk foglalkozni a petíciókkal, vagyis hogyan tudjunk együttműködni a jogalkotói illetékes szakbizottságokkal az egyes szakterületeken, vagy ezzel a tisztelt házzal. Ezen kívül, ami a petíciókkal kapcsolatos ö, információ cserét illeti, az EU kompetenciák, a helyi, ö, önkormányzati ö, vagy regionális ö, kompetencia szintekről való eszmecsere is hasznos lenne nagy vállalkozásra tekintek az eszmecsere elé, mindaz elé, amit önöktől hallani fogunk, és biztosítom önöket arról, hogy hasonlóképpen fogunk segítséget nyújtani mi is önöknek, hogyha valaha is szükségük lenne erre. Kérem, forduljanak bizalommal hozzánk. Nos, akkor a 227-es alapszerződési cikk és a 44-es cikk az alapjogi karta értelmében bármilyen európai állampolgár fordulhat az Európai Parlamenthez, hogyha olyan témában van problémája, ami az EU kompetenciába tartozik. Ez elv alapján dolgozunk mi is és mindenképpen mindent megteszünk, amit csak tudunk. Tavaly ...2719 petíciót kaptunk, ez rengeteg. A petíciót benyújtók zöme a környezetvédelemmel kapcsolatos petíciót nyújtott be, ezt követték az alapjogok, illetve az egységes piac témájához kapcsolódó petíciók. Az igazságszolgáltatás alapvető kérdések is néha ö, a petíciók tárgyát képezi, akár csak a pénzügyi kérdések. Az Európai Ombudsmannal tartott kapcsolat is ö, ide tartozik, ezen kívül az ombudsman megválasztása. Az Európai Állampolgári Kezdeményezés témájában is fontos a szerepünk, mint a meghallgatások társszervezői, és önök is tudják, hogy a célunk ugye a sikeres petíció, egy millió aláírást igényel ez, hét különböző tagállamban, ebben is közreműködünk. Nagyon sok mindent mesélhetnék még arról, hogy mivel foglalkozunk, de biztos vagyok benne, hogy már tájékozódtak erről, mielőtt eljöttek. Csak egy-két dolgot emelnék ki. Jelentős előrelépést tettünk az ülések közvetítésének bevezetése óta. Ugyanis így a 28 Európai Uniós tagállamban az állampolgárok nyomon követhetik a petíciós bizottsági munkát, és hogyha nem tudnak eljönni, vagy ha egyáltalán érdeklődnek ezen téma iránt, ez lehetővé teszi számukra. Egy új webportál is létrejött, ez nagyon fontos lesz a jövőben, amely információt szolgáltat, illetve azt is megtudhatjuk innen, hogy hogyan kell petíciókat benyújtani. Ez teljesen újdonság. Már a létező petíciók számára is fontos segédeszköz ez, E, illetve a különböző tevékenységi területek lefedéséhez is. Mivel az önök szakbizottsága volt az első úttörő szerepet felvállaló szakbizottság az online petíciók e, e, fogadása szempontjából, nagyon várjuk a tapasztalataikat a mai ülés során ebben a témában is. Ezen kívül Például nagyon érdekes lenne, hogyha hallanánk arról, hogy két szakbizottság hogyan kezeli a petíciókat, a petíciót benyújtókat, van-e különbség közöttük, vagy egyenlőségről beszélhetünk. Arról is beszélhetünk, hogy hogyan tudjuk megerősíteni, szélesebb körülvé tenni együttműködésünket, és ebből a szempontból külön érdekelne, hogy valamilyen hálózat segítségével az Európai Petíciós Bizottságok, beleértve az Európai Parlamentét is, kicsit jobban megismerhetnénk-e. Összességében hiszem, hogy nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy a parlamentet azért választják, hogy az állampolgárokat szolgálja. Illetve, hogy az e-, európai emberek érdekeit támogassa. A petíciós folyamat, illetve az állampolgári kezdeményezés olyan folyamatok, amelyek az állampolgárokat helyezik a középpontba, és ez állandó elkötelezettséget igényel. Úgyhogy nagyon örülök, mert ez az öröm napja számunkra, úgyhogy először is a delegáció vezetőjének, Steinke úrnak adnám át a szót. Parancsoljon. Sehr geehrte Frau Vorsitzende. Tisztelt Wikström, elnök asszony, tisztelt képviselők, először is szeretném megköszönni Viland és Jár képviselőknek, akik bemutatták nekünk, hogy működik a petíciós bizottság, és köszönjük azoknak a munkatársaknak, akik előkészítették ezt a munkát. Örömmel vagyunk ma önökkel, és örülünk annak, hogy a petíciós munkáról beszélhetünk, mivel az elmúlt ciklusban is követtem a párbeszédet, jól láttam, mennyire szükséges az, hogy a munkamódszerekről és lehetőségekről mélyítsük az ismereteinket kölcsönösen. Németországban a petíciók feldolgozása szövetségi szinten is folyik, meg az egyes tartományok részéről is, és nagyon külön, élesen külön válnak a, a hatáskörök. Egy téma vagy szövetségi hatáskörbe esik, vagy tartományi hatáskörbe. Tehát a petíciók feldolgozásában Németországban szigorúan ketté válik ez a két kör, vagy két szint, és mind a kettőben megvannak azok a szervek, amelyek feldolgozzák a petíciókat. Tehát semmi sem fordulhat elő, hogy hogy a, a, a tartományi petíció benyújtója nem fordulhat a szövetségi parlamenthez. Az európai szinten működő, illetve a tartományi állami szintek között meg kell javítsuk a kommunikációt. Az európai kezdeményezés hálózata is példa lehet erre, ám ugye erről ön is beszélt, elnök asszony erről a kérdéskörről, a folyamatos párbeszéd azért is fontos, mert a cselekvő személyek sokszor változnak a, az intézményekben. Stolheim helyettesem és Balman kollégám azok, akik itt voltak. Egyedül mi hárman vagyunk azonosak, úgymond az előző ciklusban itt járt csapatból, a többiek mind változtak. A petíciós bizottság a legközvetlenebb az állampolgárokkal kapcsolatban, tartó szerve minden parlamentnek. Egyetlen parlamenti szakbizottságban sem érzékelhetőbbek jobban az állampolgárok panaszai, itt jelennek azok meg legkézzelfoghatóbban. Függő attól, hogy, hogy milyen, hogy mondjuk egy, egy reform vagy nyugdíjreformról van szó, vagy a fukushimai a, a, e, baleset ügyeiről, tehát nagyon széles körülök azok a témák, ahol az emberek segítséget kérhetnek, vagy véleményt nyilvánthatnak. petíció révén, és ahol segítséget nyújthatunk. Gyakran foglalkozunk kell, tehát inkább, mint a többi parlamenti szakbizottság az embereket megmozgató érdeklő ügyekkel. Ugyanakkor a parlamentek egyfajta névjegye is a petíciós bizottság, hiszen mi mutatjuk be a, a, a polgárokkal való tényszerű munkánkban abban, hogy hogyan foglalkozunk az állampolgárokkal azt, hogy mi, milyen is a parlament általában. Ezért kell a tevékenységeket iránymutatásokban összefoglalni, ha ugye, miért kell fellépni, ha a jogtalanság éri az állampolgárokat, illetve mi kell, hogy megbékéltessük úgymond, a, a, a, akkor, hogyha az állampolgár sérelmesre kezdi egy állami szerv és még harmadsorban pedig olyan panaszok esetén, amelyek a petíciókban jelentkeznek, akár jogalkotási módosítást is javasolhatunk. Különösen a második, az a békéltető funkciónkat emlék, emelném ki, mert gyakran a, ugye megy egy hatóság korrekt módon jár el a jogszabályok alapján mégis ö, sértett állampolgárokat, hát ilyenkor nem elég csak rámutatni a dolog jogosságára, hanem lehet hogyha a petíció alapján nem lehet változtatni a jogi alapokon, mégis lehetne további lépéseket tenni, hogy az emberek jobban elfogadják az adott jogszabályt, és ilyenkor is kapunk olyan leveleket, ami azt mondja az állampolgár, hogy ugyan nem tudtok segíteni konkrétan, de mégis köszönjük a tájékoztatást, a felvilágosítást, azt, hogy elmagyarázták mi van a dolog hátterében, és ez végsősorban erősíti a bizalmat a politikai intézményrendszerben. Ez nem egyszerű feladat persze, annál fontosabb, és mm, talán még égetőbb aktualitású, mint bármikor most. Amikor a panaszosok hozzánk fordulnak, mutatják azt is, hogy a, ezáltal a politikai cselekvésnek is részei akarnak lenni a polgárok, nem csak a saját panaszaikat kívánják orvosoltatni, ezt a dimenziót is látni kell a napi munkának. Néhány sarok adattal szolgáltatnék még a munkánkról. Évente 16 ezer bizottságot, a panasz kapnak a bizottságunk 20%-a ezeknek. Munkaügyi és szociális ügyekkel foglalkozik 10% a belügyminisztérium, szövetségi belügyminisztérium, vagy igazságügyminisztérium, fogyasztóvédelem, egészségügy, egy pénzügyminisztérium hatáskörébe tartozik, 5%-a ezeknek nem is esik a mi hatáskörünkbe. Aztán, hogyha ilyen érkezik hozzánk, tovább adjuk az adott tartományi, szövetségi tartománynak, vagy az Európai Parlamentnek az adott petíciót, hogyha nem mi hatáskörünkbe esik. A Német Szövetségi Parlament hatáskörébe eső témákat, ha két, legalább két ö, képviselő, egy a koalícióból, egy az ellenzékből megvizsgálta, azután lehet tovább tenni a következő szintre. A petíciókra vonatkozó döntés a szakbizottság ajánlása alapján a Német Bundestag plenáris ülésen történik a mi esetünkben. Itt sem a petíciós bizottság, sem a Bundestag nem bír kizárólagos hatáskörrel, csak a, ilyen esetekben a szövetségi kormányhoz fordulhatunk jogorvosatért. Nagyon sok dolgot lehet így is orvosolni, mert a kormány a szakbizottságnak válaszolni kell, tehát a, a kormány egy képviselőjét behívhatjuk a, a bizottság ülésére, és kikérdezhetjük a, az eljárásról, amelyet tesznek. Sok esetben egymástól függetlenül, független panaszok azonos vagy hasonló hibákra hívnak fel, Ilyenkor egyfajta korrekciós mechanizmus kell elindítani, a kormány és a politikai frakciók kell, hogy ezt érvényesítsék. 2005 óta működtetjük a petíciós weboldalunkot, ahol elektronikusan is be lehet nyújtani petíciókat, alá lehet írni, és lehet, meg lehet vitatni. 40% az összes benyújtott petícióknak ezen az elektronikus portálon érkezik, és több mint 1,8 millió regisztrált felhasználó látogatja vagy használja ezt az oldalt. Így nem csak rendkívül sikeres, hanem szerintünk hozzájárul ahhoz is, hogy a szakbizottságunk egyre ismertebbé válik az állampolgárok növekvő száma körében. Két kérdés, vagy egy kérdés és egy felhívás volna a végén még. Egyrészt érdekelne bennünket az, hogy az Európai Parlament Petíciós Bizottsága miképpen kezdi azokat a petíciókat, amelyeket benyújtanak hozzájuk, vagy amelyeket itt lehet, hogy egy feedback rendszert elgondolhatnánk, tehát a, ez a, jó nekünk is tudni, hogy önök mit tesznek a visszafordított petíciókat, melyeket nem fogadnak be. Tehát a német Bundestagban említettem, hogy egy formális eljárás során a parlament elnökének kell, hogy jóvá hagyja, kell jóvá hagyja végső soron a, a, a petíció kezelését. Ez rendkívül nehézkes és hosszú folyamat lehet. Németországban a tartományokban van egy, egy adott a bejáratott módszertan, amely gyorsabb és működik. E, ennek, ezt ajánlom az önök figyelmébe, és ezek fényében várom a vitát, az eszmecserét, és ha lesznek kérdésük, akkor szívesen válaszolunk is ezekre. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Igen, ez valóban érdekes. Most szeretném megnyitni a lehetőséget a hozzászólásokra. Először a koordinátorokhoz fordulok az egyes frakciók részéről. Kiváró. Péter, kezdi. Gut, fang ich mal Ich habe Elkezdem. Verseny előnyöm van, mert egy kis beszélgetést folytattam már a német Bundestagbeli kollégákkal. Üdvözlöm én is Önöket mind a két szakbizottsági elnök bemutatója nagyon jó volt, hiszen megmutatta, mennyire közel állunk az emberekhez, mi vagyunk a legközelebbi szerve a parlamentnek. A lakosság rajtunk keresztül látja, mit tesz. Értük a, a parlament, én értelemben a petíciós bizottság a legjobban tájékozódik arról is, hogy a nép mi foglalkoztatja, úgymond. Két dolgot Tehát második megérzésem az, hogyha az a közös célunk, hogy viszonylag gyorsan tudjuk kezelni és feldolgozni a petíciókat, tehát egyrészt van egyfajta megbékéltető funkciónk is a jogorvoslaton túl, ezt is fontos látni, és ezt ki is kell emelni, és az is helyén való, hogy esetleg petíciókat kölcsönösen cserélhetnénk is, vagy te így megtájékoztathatnánk e- ezekről, és akkor gyorsan is tehetnénk ezt, hogyha a, nem egy formális eljárás keretében, hogyha hatáskörök nyilvánvalóak, mert a formális eljárás során idő veszhet el, tehát lehet, hogy sokkal egyszerűbben lehetne a petíciókat átadni egymásnak egy, egy jó kialakított rendszerben, és a Műszerbizottság elnökünk Wikström asszony beszélt már arról, hogy azt akarjuk, arra törekszünk, épp azért, mert tudjuk, hogy a napi munkában vannak hiányosságok, hogy egy petíciós szakbizottsági hálózat jön létre hitbizonyos rendszerességgel az Európai Unió intézményeim belül lehetnénk kereteket kialakítani, és Tenkte azt mondja, hogy látja, célszerű volna -e ez, van-e ennek értelme? Thank you very much, and I haven't seen... Köszönöm szépen, nem láttam, hogy más még kért volna a szót. Ennek örülök, mert nagyon kevés az időnk. Monsieur Marta. Merci, madame. Köszönöm, elnök asszony. Rögtön a lényegre térek. Ahogy elhangzott az elnök asszony részéről is, mi képviseljük az összes polgár érdekeit, ezt kell, hogy védjük. Ezért nagy megtiszteltetés az számomra, hogy a Bundestaghoz fordulhatok. Három kérdésem van a Jugendántal kapcsolatban. Mi a petíciós szakbizottság vagyunk, nagyon sok petíciót kapunk, és sok olyan európai polgártól kapunk petíciós igényt, akik, itt van előttem több tucat is, akik ennek az áldozatai, a Jugendlágnak az áldozatai. És három fontos kérdésem lenne ezzel kapcsolatban. Kaptam egy teljes oldalnyi kérdés, de hát ugye ezt nem tudom mindezt felolvasni, de három fontosat felolvasnék. Az első, hogy miért használják a Beinstaff közigazgatási eljárást, amikor a bíróságon a családi ügyeket polgárbíróság elé viszik. Aztán a közigazgatási intézkedés megkérdőjelezésekor miért fordulnak a családokkal foglalkozó bíróság el- elé, és egy nem német szülő hogyan tudja biztosítani azt, hogy az a gyermek, akit már régóta nem látott, hogy annak mégiscsak megkapja a lehetőségét, hogy láthassa, és ne vonják ezt meg tőle. Ugye gyerekek jogairól van szó, és intézkednek itt a tartásdíjról is, de a gyerek láthatásáról nem. Eleonora Évi következik. Köszönöm. Én is szeretném megragadni az alkalmat, hogy először is egy kérdést tegyek föl. A petíciók száma, amit környezeti témában kapnak, nem értettem jól, lehet, hogy elveszett itt a tormácsolás során, hogy mennyit kapnak ilyenfajta petíciót, mert az Európai Parlament környezetvédelmi témában nagyon sok petíciót kap, vagy környezeti témában. Merten kollégához hasonlóan én is szeretnék egy másik kérdést föltenni, amik a petíciók mennyiségére vonatkozik a Jugendamt, a ifjúságvédelmi hivatal kapcsolatos petíciókra gondolok, mert ide az Európai Parlamentben nagyon sok ilyen jellegű petíció érkezik, és gyakran nem tudunk teljes választ adni, nagyon nehéz helyzetekről van szó. Szeretném tudni, hogy a Bundestag is kap-e jelentős számú petíciót ezzel a témával kapcsolatban. Köszönöm. Now the floor is... Wojciechowski úr, szó. Dziękuję bardzo. Ja chciałem e, poprzeć e, gorąco te wszystkie petycje. Szeretném e, a, én is említeni az ifjúságvédelmi hivatal kapcsolatos petíciókat, de ez nem csak német probléma, nem Németországra és német intézményekre korlátozódik ez a probléma. Ez egy általános kérdés és a, én a következőképpen látom ezt, hogy a szülőket elvonjuk a gyermekeiktől, és Európa szerte ez történik. Sokszor nagyon csekély ok miatt, ami nem lényeges ok, és ez egy nagyon kegyetlen gyakorlat, ami nagyon rossz helyzethez vezet, ugye főleg a gyerekek helyzete lesz nagyon rossz ugyanakkor ugye felszólalunk a kegyetlenség ellen, a mm, rossz bánásmód ellen, de a másik oldalon pedig azt látjuk, ezt az állami szponzorált kegyetlenséget, ami nem veszi figyelembe az embereknek az érzelmeit és érzéseit. Ezek a történetek valóban drámaiak. Megnéztem, több esetben megvizsgáltam ezeket a helyzeteket, és um, meg kell, hogy mondjam, Néha az az érzésem, hogy mintha egy maffia körben mozognánk. Sokszor a gyerekeket olyan családokból kiemelik, amelyek nem patológiai jelenségeket mutatnak. Persze, és ezek a nek a gyerekeknek a fejlődésére ez nagyon negatív hatással lehet. Vannak emberek, akiknek nagyon fontos, hogy működő családból kiemeljék ezeket a gyermekeket, mert könnyebben lehet őket örökbe adni más családoknak, és ez egy európai betegség, ami mindenképpen túlmegy az észszerűség határain. Nagyon sok családi tragédiát okoz ez ezért támogatom az összes olyan petíciót, ami ezzel a témával kapcsolatos. Valamit kell, hogy tegyünk Európában azért, hogy leálljon ez a gyakorlat. Köszönöm. A Bundestag részéről szeretne valaki szót kapni? Yes. Oh, sorry, I didn't see. Igen, elnézést. Nem láttam ön, tanokászony parancsoljon. És hogyha ezt követően a Bundestagtól valaki szólni szólna, kérem jelezze. Igen, volna egy kérdésem. Mivel a Jugendamt kérdését felvetették a kollégák, el szeretném mondani, hogy ez ugye államközi kérdés, amivel pontosan mi foglalkozunk, amikor különböző tagállamból származó ö, házastársakról van szó, stb. De a közelmúltban egy másik esetet is megvizsgáltunk. Én úgy tudom, megint Németországról van szó, környezetvédelmi problémákról, nemzetközi jellegű is, mert barna szénről, kibányászásról van szó. Uh, A itt van ahol vízesés is van. Svéd cégről van szó, ökológiai katasztrófa fenyeget és két héttel ezelőtt önök is kaptak ugyanebben a témában petíciót. Köszönöm. Thank you very much. And now I'm happy to... Köszönöm szépen. Most Wobek Kaiser asszonyi a szó parancsön. Köszönöm szépen. Azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy Németországban a gyermekek elvétele kapcsán milyen intézkedések születnek. Van egy eljárási struktúra Németországban, mely meghatározza azt, hogy, hogy amely a, a családi ügyi bíróságok működésé alapul nagyon magas akadályok vannak az előtt, jogi akadályok mielőtt szülőktől el lehet venni a gyereket. Ez nagyon hosszú és, és egyetlen olyan egyszerű folyamat ez. Az örökbefogadás Németországban csak akkor történhet, ha a szülek, szülők ehhez hozzájárulnak. A szülők hozzájárulása nélkül a, még akkor is, hogyha megvonják tőlük a gyámjogot, akkor, se, akkor is hozzá kell ahhoz, hogy örökbe adják a gyereküket. Tehát, eh, tehát először le kell mondjanak a szülő jogaikról ahhoz, hogy az örökbefogadás megtörténjen. Én értelme, tehát a szülők hozzájárulása az kötött. Viszonylag kevés ilyen esetűt egyébként a szövetségi bírósághoz, mert általában a tartományi családügyi bíróságok joghatósága ez, és ott rendeződnek ezek a kérdések. Köszönöm. Azt hiszem, nagy megtiszteltetés számomra, ha német kollégámnak adhatom vissza a szót, hogy a felvetett kérdésekre válaszoljon, és aztán utána rátérünk a mi feladatunkra, és aztán a Bundestag beli kollégák figyelhetik a munkánkat. Kaiser kollégám válaszolt a Jugendamtal kapcsolatos kérdésekre, tehát itt joghatósági és hatásköri hatáskörök meghatározottak, ez tartományi, német tartományi hatáskörbe eső kérdés ez, a petíciókra is igaz ez. A környezetvédelmi petíciók esetében itt számokat nem tudok mondani, de hogyha szövetségi szintet érint, akkor a Bundestag kell, hogy feldolgozza a német szövetségi parlament felsőháza kell feldolgozza ezeket. Van egy éves jelentése, ez angolul is rendelkezésre áll, ebben meg lehet nézni a számadatokat, meg a részleteket. Ami a petíciós szakbizottságok hálózatát illeti, nagyon nyílt vagyok, nagyon nyitott vagyok ezen gondolat ellen. Az Európai Ombudsmani Hivatalról is van egy együttműködésünk, a Német Bundestag petíciós hivatal a tagja e hivatalos hálózatnak, az ombudsmani hálózatnak, de e, további hálózatokat is össze lehet kötni. Fontos ez, hiszen sokszor olyan kérdések merülnek fel, amelyek szükséges az együttműködést e szervek között. Kérdés, honnan indul az a kezdeményezés, gondolom inkább Európa szintjéről kéne kezdeményezni. A titkárságok együttműködése is egy jó variáns mindennek, hiszen a titkárságok azok, amelyek előkészítik, a, a, a témákat, meg tovább viszik. Tehát, hogyha ez itt lehetne összekapcsolni a munkát, az jó lenne. Nem kéne a parlamenti képviselőkön keresztül az ügyeket átadni, hanem a titkárságok együttműködését kéne úgy megszervezni, amely már működik részben, amely az ügyek átételét könnyebbé tenni. Ezek vannak a válaszok a hozzám intézett kérdésekre és persze várjuk magát az ülést, amelyet figyelemmel kísérünk majd. So much more time that... Én azt hiszem, hogy sokkal több időre lesz szükség, ezért fordultam egy másik kollégához, de hogyha hozzá kíván szólni, Márten úr, csak egy perc, kérem, önni a szó, de ne túl sokáig. Köszönöm, elnök hogy nagyon rövid leszek mivel arról van szó, hogy ne egy konkrét témáról vitatkozzunk, csak jelezni szeretném, hogy nagyon sajnálom, hogy nem válaszoltak a kérdésemről. Ugye nem gyermek elrablásról van szó, hanem arról, hogy a két szülő jogait hogyan lehet tiszteletbe tartani, mert ugye itt a, ami a bűnösség feltételezése vagy vélelme kérdését illeti, köszönöm szépen, ennyit szerettem volna elmondani, elnök asszony. Ich hatte jetzt eben ja schon gesagt, dass mint mondottam, ez tartományi hatáskör, tehát nem a Bundestag, nem a szövetségi parlament foglalkozik a, a, a szülők ügyével sem. Ezért volt viszonylag rövid a válaszom. Nyilván nem kielégítő az ön számára, de mint mondottam, szigorúan válnak a, a hatáskörök, illetve a jogkörök, és mint mondottam, ez nem szövetségi hatáskörbe eső téma. Mrs. Stenke? And uh, I would like to... Köszönöm szépen, Stenke úr! Mindkét szakbizottsági kollégának, kollégáknak azt szeretném jelezni, hogy a Bundestag elküldte ide ezt a petíciót, és nyilván az EU dimenzióval rendelkezőket is, amelyek érdekes és hasznos tartalommal rendelkeznek az Európai Parlament számára, azon kérdésekben, ahol az Európai Parlament kompetens vagy illetékes. Csak 2013-14-ben a Bundestagtól 50 petíciót kaptunk, ami pedig elég szép szám. Úgyhogy mindezt figyelembe véve. És hogy vannak nemzeti parlamentek, amelyek rendelkeznek petíciós bizottsággal, ez az együttműködés még jobb is lehet bizonyos parlamentekkel, nyilvánvalóan a Bundestaggal kiváló, és aztán vannak olyan parlamentek is, amelyek nem rendelkeznek petíciós szakbizottsággal, egészen más struktúrájuk van, az egyik jó példa erre Svédország. Úgyhogy esetleg meríthetnek ebből a kiváló együttműködésből. Csak ezt szerettem volna kiemelni. Most pedig tényleg nagyon hálás vagyok önnek a bevezetőért, a kérdésekre adott válaszáért, javaslataiért a jövőre vonatkozóan. Talán említette ezt a hálózatot, ami az Európai Ombudsman égisze alatt működik, talán kiaknázható még. Ezzel viszont lezárnám ezt a napi rendi pontot, és lépjünk tovább az ötös napi rendi pontra, a 0954 per 2011-es számú petícióra egy MS nevű német állampolgár nyújtotta be, mégpedig az ausztriai Felbertauern alagút használati díjának megállapításával kapcsolatos állítólagos egyenlőtlen bánásmódról, Ausztriáról van szó. Szóval tehát a petíció benyújtó nincs itt, de remélhetőleg követi ö, otthonából a szakbizottságunk ülését kényelmesen ülve a foteljében, vagy pedig irodájában. Ha ez így van, ennek nagyon örülök, úgyhogy ezért nem tudom megadni neki a szót, mert a petíciót benyújtója otthon van. Fredrik Rasmussen úr kap, tehát helyette szót parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. A 18-as cikk tartalmazza az Európai Unió működéséről szóló szerződésben a nem diszkriminatív elbánást. Nemzetiség alapú sem lehet ez a diszkrimináció, ez benne van a szerződés hatájában. A bizottság úgy ítélte meg, hogy a használati díj a felvertelmen alagút vonatkozásában megsértette ezt az elvet, és ezért ad be petíciót az osztályköztársággal szemben. Az Európai Bíróság eset jogá alapján, illetve az Európai Unió működéséről szóló alapszerződés 18 cikke alapján nemzetiségi alapú diszkrimináció nem alkalmazható, indirekt módon sem a járművek rendszáma alapján sem, illetve nyilvántartása alapján sem. 2012-ben az osztrák hatóságokhoz fordultunk, illetve írásban 2013-ban, és indokolt véleményt készítettünk 2014-ben. Ezt követően az osztrák hatóságok új használati díjat állapítottak meg a kereskedelmi gépjárművek vonatkozásában 2014. novemberében. A bizottság tudomásul vette ezeket az intézkedéseket. A nyilvántartás vonatkozásában a többször felhasználható jegyek keretén belül, amelyek bármikor felhasználhatók itt az átkelés során, és nem lehet diszkrimináció semmiféle gépjármű esetében, amely kereskedelmi jellegű. Az osztrák hatóságok azonban nem készek ezt a rendszert elfogadni a magán gépjárművek vonatkozásában, ezért a bizottság a bírósághoz küldte tovább ezt az esetet. A bizottság úgy gondolja, hogy a kelet-tirolban ö, nyilvántartott ö, jégjárművekre vonatkozó ö, mentesség ö, aránytalan, és nem jogos, ami a közérdeket illeti. Köszönöm szépen. I thank you very much for your very short igen, köszönöm. Röviden, koncentráltan, átfogóan bemutatta ezt a témát, és most megnyitom a hozzászólás lehetőségét. Péter Jár. Péter Jár. Ich übernehme heute die Berichterstattung von meinem osztrák kollégám Becker úr nem tud itt lenni, én fogok helyette beszélni. Német kollégáink számára az útdíj, illetve az alagútdíj, illetve annak rendszere nagyon izgalmas téma. Az Európai Bizottság kellett foglalkozzon ezzel az ügyel, hiszen a diszkrimináció esete merülhet fel. Az én tájékoztatásom szerint Ausztriában 2014. március 24-én módosították a rendszert, az Európai Bizottságot megkérdeztem, azt mondták, igen, valóban változott az osztrák rendszer, ám nem a személyautók számára, csak a teherautók tekintetében. Tehát a, a petíció benyújtója a gépjár, személygépjárművek ellen diszkrimináció ügyéről beszél. Tehát a, a bizottság fenntartja a diszkrimináció panaszát, ha jól látom. Tehát az egyes pont szerint a bizottság azt mondja, hogy igaza van a panaszosnak, diszkrimináció történt. A második pont, Ausztria ugyan változtatott valamit, ám nem a személyi gépkocsik tekintetében. A harmadik pont ebből adódik, mi a teendő a továbbiakban. Ez a kérdés a bizottságnak intézem. Köszönöm, szeretne még valaki hozzászólni ehhez? Hogyha nem, akkor azt javaslom, hogy a következő módon járjunk el. A bizottság kötelezettségszegési eljárást indított, a teljes téma, teljes tétel az Európai Bíróság elé került, vagy még nem? Nem, még nem, de hamarosan megtörténik. Még meg kell hozni a döntést de a szegési eljárás a saját útján halad, a bizottság ezen dolgozik. Az aránytalan intézkedés, a diszkrimináció, az egyetlen döntés, amit mi hozhatunk, hogy eldöntjük, úgy döntünk, hogy nyitva tartjuk ezt a petíciót, és megvárjuk a kötelességszegési eljárás eredményét, illetve hogy az Európai Bíróság ítéletet hozzon. Ezt tesszük és természetesen tájékoztatjuk a petíció benyújtóját erről, és hogy milyen lesz az eljárás mostantól kezdve, hogy tud ebben részt venni, hogy tudja ezt követni. Köszönöm. Következő petíció. 1281 per 2012. BR német állampolgár aki a betegeknek nyújtott a gyógyszerrel kedvezmény tiltása miatt nyújtotta be a petícióját, ez Németországban történt. Ugyanez a helyzet, mint az előzővel, a petíció benyújtója nincs itt, remélhetőleg követi interneten az ülésünket. Katja Fredriksen kapja meg a szót az Európai Bizottság nevében. Köszönöm, elnök asszony. A petíció egy német 2012-es törvényre vonatkozik. A német jogi intézkedés szerint a ár kialakítás érvényes olyan gyógyszerekre is, amelyek Németországon kívüli gyógyszergyárakban készülnek, és német felhasználójuk vagy a vevőjük. A petíció benyújtotta a panaszt egy konkrét német területen kívüli gyógyszergyárral kapcsolatban, amely Németországba szállít gyógyszert. Megérkezett a panasz, és a bizottság szolgálatai EU pilot eljárást indított Németországba. Kérdéseket küldött, Németország válaszolt. A pilot eljárás nem volt teljesen kielégítő, ezért a bizottság hitele, hivatalos levelet küldött 2014-ben, Németországba, és um, magyarázatot kért az új uh, jogszabályra vonatkozóan. 2014-ben még választ kaptunk Németországtól, uh, felsorolt az indoklásait ennek az intézkedésre, az intézkedésre vonatkozóan, ami a közegészségügy védelme és uh, a német területen a gyógyszerellátásra vonatkozott. A bizottság most értékeli ezeket az indokokat, amelyeket a német hatóság benyújtott. Amint lezárja a bizottság ezt az elemzést, a döntés születik arról, hogy ezt a vélemény Németország részéről elfogadható vagy sem. Egyébként lehet, hogy német bíróság elé is fog kerülni a dolog, ez a kérdés, és ezt követően Európai Bíróság elé kerülhet. Meg, mert egy hasonló esetről is szó van, tehát meg fogjuk esetleg várni azt, hogy a másik ügyben milyen döntés születik, és ezért lehet, hogy a Nemzeti Bíróság elé fogjuk vinni az ügyet. Megnyitom a lehetőséget a hozzászólásra a kollégáknak. Oké. Okay. Discussion unnecessary, seems to... Nincs szükség vitára, hiszen ugyanaz az eset, mint az előző. Bírósági eset lesz belőle, de most ebben az esetben a német bíróság fog majd a Európai Bíróságnak beszámolni erről. Tehát ugyanazt tesszük, nyomon követjük a ügyek előremenetetét, hogyan kerül az ügy a bíróság elé, és hogyha további információ lesz, akkor meg vagyok győződve arról, hogy a bizottság majd tájékoztatni fog minket. Köszönöm. Hetes napirendi pontunk, ez a 2013 as ügy, John Hildebrand, egy német állampolgár által benyújtott petíció egy német egyetem hallgatójával szembeni hollandi egyenlőtlen bánásmódról van szó. Nincs jelen a petíció benyújtója, de Lajránszos úr a bizottság részéről itt van, tessék. Merci, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Itt egy német állampolgárságú tanulóról van szó, aki Hollandiában tanul, és ugyanolyan elbánást kér, a közlekedési költségekre vonatkozóan, mint a holland tanulók. A bizottság elfogadja a petíció benyújtjának a véleményét. Egy hasonló dosszié, sőt több hasonló dosszié született már. A bizottság döntése, illetve véleménynek a kialakításnak az alapja az Európai Unió működéséről szóló szerződés 18. cikke, valamint a 2004 per 38-as irányelv 24-es cikke, ami olyan személyek jogáról szól, akik tagállamokban lakosok. A bíróság elé került a döntés májusban tavaly, A száma 6233 per 2014, az írásos eljárás lezárult. A bíróság kell, hogy meghatározza, hogy mikor lesz tárgyalás, hiszen a tagállam nem ért egyet a bizottsággal. Itt nem csak ellátási költségekről van szó, hanem közlekedési költségekről, és úgy gondolják, hogy a közlekedési költség az az életköltségekhez képest, vagy a fenntartási költségekhez képest másképp kezelendő. Ezért a bíróság tehát tárgyalási időpontot fog dönteni, utána dönteni fog a bíróság, hogy igazunk van-e, és így a petíció benyújtója látni fogja, hogy oldódik meg a problémája. The floor is open. Megnyitom a hozzászólás lehetőségét. Jár úr. Ja, also, wir haben für... Német kollégáink ma viszonylag egyszerű témákat tűztek napirendre. Világos, hogyha az eljárás még folyamatban van, az Európai Bizottság ugye a, a, a panaszos oldalán van, a tagállam nem ért egyet, akkor jó, bírósághoz kell fordulni, meglátjuk, mire jut a bíróság, azt javaslom, hogy, hogy a két másik petíciós több is hagyjuk nyitva a kérdést addig, amíg a válasz megérkezik a bírósági döntéssel. And I see nobody else. Úgy látom, senki más nem kér szót. Igen, várjuk a bírósági fejleményeket, úgyhogy nyitva tartjuk a petíciót, és ennyit tehetünk. Igaza van Peter, vannak olyan napok is, mint a mai, hogy egyszerű esetekkel kell foglalkoznunk. De egy pillanatig se gondolják, kedves kollégák a Bundestag részéről, hogy ezt szándékosan szerveztük így. Néha ilyen is van. És általában nem kerül az Európai Bíróság elé ennyi eset. De most így volt. Egy pillanat. Wait, I'm just receiving the message that... Most kaptam meg az üzenetet, hogy útban van a bizottság következő képviselője. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban végeztünk az eddigi témákkal, mint kellett volna. Ez soha nem történt még meg. Általában a kollégák szívesen kérnek szót, és nem olyan könnyen mondanak rá arról, hogy elmondják, amit szeretnének. Ma azonban nem így van. Úgyhogy talán én elmondanám, hogy miről is van szó. A következő petíció a 1071 per 2012-es számú Bernard Kletzenbauer, német állampolgár nyújtotta be, elnézést a kiejtésemért, a géntechnológiával módosított szervezetek témájában, ezek a GMO-k. Ez az egyik olyan petíció, amelyet a német Bundestag petíciós szakbizottsága továbbított hozzánk, úgyhogy biztos érdekelni fogja önöket. Csak emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy a petíciót benyújtó azt szeretné, hogyha nem szabadalmaztatnak a géntechnológiával módosított szervezeteket, hogy betiltanák őket, mert szerinte a biodiverzitás ö, ö, sérülne ezzel, és attól tart, hogy ez az élelmiszer láncon keresztül eljut a fogyasztókhoz, és a végén csak a, ilyen jellegű élelmiszert fogyaszthatnak a fogyasztók, és nem lesz választási lehetőségük. Ezen kívül attól is tart, hogy a vetőmag ipar monopóliumá válik. Úgyhogy tényleg ettől tart. Április 22-én a bizottság bejelentette, hogy jogszabályt kapott ebben a témában, és nagyobb lehetőséget biztosít a tagállamok számára az élelmiszerben, a takarmányokban, saját területükön felhasznált élelmiszerekben, takarmányokban található GMO-k felhasználásáról. Tehát ennyit a háttérről, most pedig várjuk a bizottságot, hogy elmagyarázzák nekünk, hogy ők hogyan látják ezt, és ha még további információval rendelkeznek azon túl, mint amit én elmondtam, ezt is el fogják mondani. Ha esetleg valaki hozzá kíván szólni, addig esetleg mesélne nekünk valamit, vagy egy viccet mondana, hogy szórakoztasson minket. Azon ritka esetek egyikével állunk szemben, amikor van időnk, úgyhogy kérem, ne habozzanak. Nagyon jó, Stenke úr, parancsoljon. Sztorim nincsen, de ha már itt ülök, és elmondhatom, hogy nálunk a mi szakbizottságunkban, ami tagjaink és munkatársaink körében, hogy ülnek az emberek. Itt nem látom, itt az elsőtől a harmadik sorig ülnek a képviselők, aztán a vendégek és a hátsó sorokban maguk az érdeklődő polgárok, vagy hogy van önöknél az ülésrend? Oh, that's a good question. Hát ez nagyon jó kérdés. Az első három sor a képviselőké, aztán ezen az oldalon, jobb oldalon az Európai Tanács kapott helyet, de most azt hiszem egy képviselő volt, aztán a Bundestag, a Bundestag mögött pedig a petíciót benyújtók foglalnak helyet, és a szakértők. A szakpolitikai tanulmányi osztály képviselőjét látom itt, a jogi szolgálatok képviselői is mindig itt ülnek, küldenek képviselőt az ülésekre, aztán más szakbizottságokból is ö, vannak kollégák, és aztán az utolsó sorokban az asszisztensek, bal oldalon a titkárságok képviselői. Köszönöm. És a bizottság ezen kívül, az Európai Bizottság. Úgyhogy Ebben a teremben rengeteg a szaktudás, tapasztalat és a személyes készség. Úgyhogy örömmel vállaltam el az elnöki teendőket itt a szakbizottságban. Azt is el szeretném még mondani most, hogy felvetett ezt a kérdést, mivel nem jogalkotói szakbizottság vagyunk, hanem az állampolgárok gondjaival, nehézségeivel foglalkozó szakbizottság, a képviselők más szakbizottságok tagjai is, ahol jogalkotás folyik. Úgyhogy ez a szakbizottság némileg eltér az összes többitől. Okay, you know what? Let's, let's cut the small talk. Tudják mit? Most már ne csevegjünk csak, mert most már örömmel mutatom be önöknek Doroti Andreli asszonyt, az Európai Bizottság képviseletében, e, aki a 1071-2012-es petícióról fog önöknek beszámolni. Köszönöm elnök asszony a szót. Köszönöm, hogy lehetőségünk nyílik, e, hogy magyarázattal szolgáljunk ebben a petícióban, illetve ennek témájában, amelyet Kretzenbauer úr adott be a géntechnológiával módosított szerzetek témájában. Már elkészült a válaszunk, úgyhogy most röviden összefoglalnám ezt, illetve elmondanám azt is, hogy milyen újdonságok merültek fel a az Európai Bizottság által készített írásos anyag megszertése óta. Először is jelezni szeretném önöknek, hogy van egy teljes jogkeretünk az európai jogszabályok között, amely az egyik legszigorúbb a világon a GMO-król. Ennek értelmében minden GMO esetében, mielőtt a piacra kerülhetne, rendkívül szigorú kockázatelemzésen kell, hogy átessen az Élelmiszerbiztonsági Hatóság részéről, ez az úgynevezett EFSA, amely Pármában található, de ugyanakkor a tagállamoknak is értékelniük kell a GMO-kat. Esetenként történik mindez, minden GMO esetében, és megfelelő normák alapján, amelyek igen szigorúak. A cél az emberi egészség, az állatok egészségének és a környezetnek a védelme. A gyakorlatban tehát a kockázatok értékelése céljából egy csomó adatot kell benyújtani a kérvényezőnek, ezek pedig az élelmiszer ügyi ügynökség által megállapított útmutatás alapján történik, illetve a 2010-es környezetvédelmi hatásokat vizsgáló szabályozás alapján. A petíciót benyújtónak adatokkal kell rendelkeznie, hogy a természetes élőhelyek helyeken milyen invazív és állandó körülmények lépnek fel, hogy a kompatibilis növényeket megtámadja, vagy valamilyen hatással van az OMG-k ben található szervezet. Tehát ezeket mind-mind be kell nyújtani a megfelelő hatóságnak az ügynökségnek. Március 13-án a tanács és a parlament elfogadott egy új jogszabályt, amelyben, és amely a GMO-król szól, egy bizonyos kötelezettség is található a két intézmény részéről, melyek azt szeretnék, hogy az Európai Bizottság aktualizálja azokat az útmutatásokat, amelyek mind az ügynökség, mind a petíciót benyújtók számára segítséget nyújt a beadvány elkészítésekor. A 1071 per 2012-es számú petíció tehát ide tartozik. Kötelezettség még az is, hogy monitorozás történjen, tehát figyelemmel kell kísérni a környezetvédelmi hatást, amelyet a termék kifejt. Ezeket a terveket be kell nyújtani a bizottságnak, a tagállamoknak és az EFSA-nak is, az EFSA ezt megvizsgálja. Előfordulhat esetleg az is, hogy az EFSA a petíciót benyújtótól azt kéri, hogy változtasson ezen a terven, ezen a figyelemmel kísérési terven, és erre nagyon odafigyel az Európai Bizottság is. Egyetértünk a petíciót benyújtóval abban, hogy a fogyasztónak szabadon kell tudnia választani az úgynevezett hagyományos biogazdálkodásból származó termékek, illetve a GMO-k között. És hogy ennek fenn kell maradnia, mint lehetőségnek, és semmit nem szabad rákényszeríteni a fogyasztóra. A bizottság ezt úgy biztosítja, hogy a GMO-król szóló irányelvben van egy olyan lehetőség, hogy úgynevezett együttélési szabályt vezessenek be a tagállamok. Tehát ez egy olyan lehetőség, amely élhetnek a tagállamok, de az Európai Bizottság segíti ezt a folyamatot, amikor is az európai úgynevezett együtt élési irodával együtt jó gyakorlatokat állapít meg az intézkedések végrehajtását illetően. Egyébként ennek az irodának a tagállamok is tagjai, és igen nagy jelentőséget tulajdonítunk ennek az irodának a munkájához. Másrészt az új irányelv, amelyet a két társjogalkotó fogadott el, egy kötelező kiegészítő intézkedést is bevezet, és ez azt hiszem nagyon fontos az Európai Parlament szempontjából, nevezetesen, hogy ha egy tagállamban van egy ö, olyan kultúra, amely ide a GMO-khoz tartozik, egy másikban pedig nincs ilyen, ö, van egy olyan kötelezettség, hogy határokon átnyúló intézkedéseket hozzanak. Ez kiegészítő jellegű intézkedés, ami a GMO-kra vonatkozik, és ez nincs a GMO-kra vonatkozó irányelvekben. Ez is 2017-ben lép életbe. Ez megerősíti azokat a kötelezettségeket, amelyek az együtt élésre vonatkozik. Aztán, ami a címkézést illeti. A törvény értelmében kötelező a GMO-kat feltüntetni a címként, egy bizonyos küszöbérték fölött kell ezt megtenni, de nyilván a választási lehetőséget ez a címkézés is biztosítja. Azt azonban tudni kell, hogy a tagállamok számára nem tilos olyan rendszerek bevezetése a címkézés terén, ahol nincs GMO feltüntetve, de csak akkor, ha ez nem vezeti félre a fogyasztót, és ha már vannak más rendszerek, amelyek segítik. Ami a szabványokat illeti, és ezek szabványosítását a biotechnológia terén, létezik egy európai irányelv, ami a nemzeti törvényeket harmonizálja, ami a szabványokat illeti, illetve a növényfajták esetében, amelyeket másképpen véd a törvény, nem kerültek ennek hatája alá, mármint ami a szabványosítást illeti. Ami a vetőmagok terén néhány cég monopól helyzetét illeti. A vetőmagokra vonatkozó törvény egy olyan rendszert vezetett be, amelynek a célja a sok színűség biztosítása a különböző fajták terén, illetve hogy a cégek különböző termékeket forgalmazhassanak. Mivel ezen ágazatban a cégek nagysága eltér. Egy parlamenti tanulmány született 2013-ban, amely megerősítette azt a tényt, hogy a vetőmagok terén valóban vannak KKV-k, mikrogazdaságok, amelyek jelentős ö, piaci részesedéssel bírnak a vetőmag piacon. És nyilván van bizonyos ö, koncentráció, ezen cégek terén, de azért nagyon sok a KKV is. Nos, ennyit szerettem volna elmondani, és a bizottság reméli, hogy a petíciót benyújtókat sikerül megnyugtatni, nevezetesen, hogy az Európai Bizottság feladatát ellátta, és garantálja, hogy a GMO-k ne jelentsenek kockázatot a közegészségügy, a biodiverzitás terén, illetve hogy az európai fogyasztók választhassanak, legyen címkézve minden GMO. Köszönöm, ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. A kollégák a hozzászólás lehetősége. Szakora felszony először, és utána Évi asszony. Köszönöm, ennek asszony. Szeretnék egy témát pontosítani ezzel a munkával kapcsolatban, mert múltkor az Európai Parlamenti Szakbizottság kapcsolatban azt hangzott el, hogy ez az utolsó lehetősége a polgároknak, hogyha bármilyen problémájuk van, vagyis hogy a mi szakbizottságunkhoz foglalk, fordulnak. Amikor mi befogadhatónak ítélünk egy petíciót, akkor elismerjük, hogy fennáll a probléma, amit a polgár bepanaszolt, de engedjék meg a kifejezést, de nem az a célunk, hogy az európai jogalkotás kicsi, apró problémákkal foglalkozzon. az elfogadott irányokkal, irányelvekkel kapcsolatban el kell mondanom, hogy le akarjuk fedni az összes felmerülő aggáját a polgároknak. Ugyanakkor bízunk abban, hogy minden egyes tagállam felelős módon jár el, és ebben a konkrét esetben is felelősen szabályozza a GMO-kat, és emiatt az Európai Parlamentnek nem kell foglalkoznia ezzel a kérdéssel. Mi befogadhatónak tekintettük ezt a polgári panaszt, ez azt jelenti, hogy elfogadjuk, hogy ezek az agályok felállnak a levegővel, a vízzel, vízminőséggel, stb. kapcsolatban. Vagyis a polgárok a petíció benyújtóinak az aggályai fönnállnak az irányelv elfogadását követően is, ezért szeretném azt javasolni, hogy a, hogy a bizottság tegyen konkrét intézkedéseket a jogalkodás végrehajtása tekintetében, hiszen azt javasolnám, hogy mindenképpen ezt a panaszt tartsuk nyitva, azért, hogy végig tudjuk gondolni ezt a kérdést, amiről most számoltam be, vagyis az irányelvek átültetése, végrehajtása tagállami szinten. A bizottságnak megvan a lehetősége, hogy nyomon kövesse ezt a témát, és ezt a kérdést tudjuk, hogy ez a kérdés nagyon súlyos, ezért javaslom, hogy ezt vizsgálják meg, tanulmányozzák, és adjanak választ erre a gondra. És most Évi a szó. Sí, grazie. Köszönöm. Annak ellenére, hogy megnyugtató szavakat hallottunk a bizottságtól, valójában én mégiscsak úgy gondolom, hogy fennállnak ezek az aggályok, amelyeket a mm, petíció benyújtói említenek. Hiszen annak ellenére, hogy a 2000 es 18-as irányel felülvizsgálata megtörtént, és a tagállamok számára ez lehetőséget arra, hogy saját területükön betiltsák a GMO elő, GMO-k előállítását. Ennek ellenére van egy olyan eljárási mód, amit ugye opting outnak nevezünk, és így ki lehet zárni a művelésből egy területet. Ez a modell, ez az eljárási lehetőség valószínűleg megismétlődik a GMO-k új felülvizsgált szabálya tekintetében is, az élelmiszerekre vonatkozóan, GM alapú élelmiszereknél is, tehát nem csak a termesztésnél. Ez viszont egy olyan precedens, ami nagyon meggyengíti a struktúrát, és így a tagállam is sokkal kitettebb, sokkal kevésbé tud állást foglalni, hiszen amint a tagállam betiltja a művelését, vagy a forgalomba hozását, a fogyasztását a saját területén a GMO termékeknek, akkor egy jogilag gyenge helyzetbe kerül, hiszen ha egy nagy cég panaszt nyújt be, például a VTO panelje előtt, akkor a, na, ez egy nagyon elképzelhető helyzet, hogy ez kialakuljon, és ebben a helyzetben a tagállam gyenge pozícióban lesz. Ezért, hogy e- delegáljuk a tagállamok számára azt a lehetőséget, hogy teljesen tiltsák a GMO-k használatát, a bizottság számára azért valamennyire egy tehermentesítést jelent, és azt is jelenti, hogy magára hagyja a tagállamokat, hiszen ha e- esetleg a WTO-nál panaszt nyújtanak be, akkor a tagállam magára lesz hagyva. Ezen kívül arra is szeretnék emlékeztetni, hogy az EFSA, pontosan az a hatóság, amely az élelmiszerbiztonsági témákkal foglalkozik, és ebben a konkrét esetben engedélyt ad GMO termékek forgalomba hozására. Ne felejtsük el, hogy több forgóajtó jellegű helyzet alakult ki, tudományos szakértők, panelek, különféle szakértők, akár a multinacionális cégek képviselői is tárgyaltak ezekről, és az EFSA engedélyekről. Úgyhogy ez egy nagyon érzékeny kérdés, nem szabad föladni azt, hogy foglalkozunk ezzel a témával. Szerintem tartsuk nyitva ezt a petíciót, pontosan azért, hogy mi is végig gondoljuk ezt a kérdést, és pontosan fogalmazzuk meg a pozíciónkat. Köszönöm. Mr. Wojciechowski. úr a következő szóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Harmadszor vagyok az Európai Parlamentben, én az Agrárszakbizottságban. dolgozom, úgyhogy nem általán távol a GMO-k ügye. Tíz évvel ezelőtt, amikor a GMO-król beszélt valaki, ugye akkor, és akik, akik azt mondták, hogy ez egy, ez egy fenyegetés, ezeket az embereket hülyének nézték. Azt mondták, hogy a tudomány elől menekülő régi módi emberek. Ám azóta kiterjedt vizsgálatok mutatják, hogy a környezetre, az állat és emberi egészségre, de még az üzleti életre is káros lehet a GMO-k terjedése Európában. Volt néhány előrelépés, és aztán mégis egy kompromisszum született. Tagállami szinten dönthetnek arról, hogy elfogadja-e vagy sem a GMO növényeket. Ám ez önmagában nem oldja meg a tagállami döntés hatáskör. A kérdés nagyon nehéz sokszor. Én nagyon örülök épp ezért személy szerint, hogy hogy eh, beterjesztették ezt a petíciót, egy kényes kérdés, foglalkozunk-e vele Európában. A, a mezőgazdaság itt eh, egyik alapvető döntése ez a kérdés. Ha beengedjük a GMO-t Európába, és ezek használatát megengedjük, akkor az amerikai stílusú mezőgazdaság fog elterjedni, hiszen a GMO növényeket hatalmas területeken termesztik. Ez végsősoron végét jelenti majd a családi gazdálkodásnak, amely évszázadok óta folyik Európában. Én személy szerint épp ezért ellene vagyok, ezért is a GMO-knak szerintem teljesen teljes mértékben tiltani kéne ezeket Európában. Nagyon megbízható tudományos adatok szólnak arról, bizonyítékok, hogy a hagyományos organikus gazdálkodást károsítják a gmo de károsítják az állat és az ember egészségét is. Péter jár a következő. No hát, a magunk részéről mondhatjuk, hogy nagyon jó petíció, 2012-es indítású, egyfajta sikertörténetként is le lehet írni azt, a, 2012-ben nyújtott petíciót mert politikai impulzusokat váltott ki, 2012-től máig nagyon sok jogszabálymódosítás indult el, a bizottság is kezdeményezett ilyeneket, és az Agrárszabadságból kollégám nagyon világosan tázolta ezeket. Azok a problémák, amelyekkel beszéltünk, a kockázat értékelés, ezekről foglalkozni kell, ez egyetemben egyezértünk, és hogyha egy tenyészanyag nem engedélyezett, Ugye végül is egyfajta kompromisszum született Európában, ez jól mutatja a, realit, a valóság. Gott, lehet szidni a kompromisszum, de végül is a kompromisszum jobb, mint semmi. A következő anyag pedig az, él, az él, élőlények szintjén fogalmazhatta meg. Ezt élő szervezeteket nem lehet szabadalmi joggal védni a legtöbb európai államban, tehát a, a, a jogi szempontból így megpróbálták aztán megkerülni ezt a szabadalmi ö, kérdést, tehát a technikai eljárást lehet szabadalmaztatni, ha nem is az élő szervezet, amely ennek az eredménye, de hát voltak éppen így de facto a növényt szabadalmaztatnák magát. Ezt ezen próbálkozások ellen persze fel lehet lépni. A versenyjogi szempontból is lehet ezzel foglalkozni. A tagállamok meg a bizottság nem akarja, hogy élő szervezet legyen az állat vagy növény, szabadalmi jog kerüljön bejegyzésre. És a mezőgazdaság érdeket is látni kell a géntechnológia, és a, a szaporítóanyagok kérdését nem lehet összekeverni, tehát nagyon sok kérdésben a szaporítóanyagokra vonatkozó jogszabályok rendelkezések az irányadóak. Tehát, hogy az elültetett növény szaporítása hogyan történik, tehát tehát hogy a gabona, amit előzetnek a következő évben ültethető vagy sem. Nem, nemzetközileg is vannak rossz példák. Rossz példák vannak nemzetközi szinten. És aztán, hogyha egy sajátságos szaporítanyagot egy kereskedő terjeszt, és a GMO tartalmaz, ugye ez is probléma, és az is, hogy a, a, a gazdák ki vannak szolgáltatva a szaporítóanyagok, vagy a, a, a magvak szállítóinak, mert hogy minden évben rendelniük kell. Fontos, hogy ne legyen monopólium a piacon. Tehát figyelemmel kellünk arra, hogy a szaporítóanyagokra vonatkozó jogszabályok ne híguljanak fel, és a a KKV-k és a kisvállalatok is szerepet kapjanak ebben, ne hatalmas világcégek, néhány világcég uralja a szaporító magvak, vagy a tenyész magvak piacát. Magam részéről le is zárható a petíció, mert tehát kielégültek az igények, persze továbbra is figyelme kell kísérni, hogy mennek tovább a dolgok, de jelen pillanatban a bizottság a kompromisszumot, amely az élőlényekre vonatkozó szabadalom tekintetében született, és amely 2012 óta jó döntéseket hozott, figyelembe kell vegye. Tehát ezzel zárnám, mert nagyon sok minden megvalósult, ám nagyon nagy agályaim vannak. there anybody else? Szeretne még valaki hozzászólni ehhez a témához? Rendben. Akkor nekem kell lezárnom a témát. Ez a legrosszabb. Nagyon nehéz. Nehéz lezárni ezt a témát. Úgy gondolom, hogy nagyon átfogó beszámolót kaptunk a bizottságtól a témáról. A bizottság részletesen beszámolt arról, hogy mi történt azóta, hogy 2012-ben ezt a petíciót benyújtották, és látjuk, hogy nagyon sok előrelépés történt. Péter Jára csak néhány elemet emelt ki. Én nem gondolom, hogy konkrétan ezt a petíciót kéne fenntartani úgy, mint a GMO-s témának a, a zászlaja, mert a téma annyira széles körű, hogy nekünk képviselőként kell nyomon követnünk, hogy mi történik ezen a területen. Minden esetre a petíció benyújtója által felvetett kérdéssel kivizsgálták, teljes választ kapott rá, úgyhogy teljes egyetértek azzal, hogy ezt a petíciót lezárhatjuk, és a témát viszont, a vitát a témáról folytathatjuk. A választ egyébként a bizottság részéről meg kell adni a petíció benyújtanának, vagy a bizottság, vagy mi. Minden esetre mi a bizottságtól szeretnénk írásos információt kapni. Ezt gondolom a, egy jó kompromisszumnak, azért, hogy az összes részletes információt biztosítsuk a petíció benyújtájának, és tájékoztassuk arról, hogy ezek a viták soha nem zárulnak le, folytatódnak. Ez lenne a javaslatom, de szeretném meghallgatni más kollégák véleményét is ezzel a témával kapcsolatban. Could we do that? Or is anybody just... Van, aki ellenzi ezt, amit javasoltam? Rendben. Rendben, köszönöm szépen. Akkor teljes konszenzussal hoztuk meg ezt a döntést. Most pedig eh, a German Bundestag kollégákhoz eh, fordulok. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Köszönöm, hogy meglátogatták a szakbizottságunkat, és várjuk más alkalommal is az eszmecserét. Stenke asszony, köszönet, és mindenkinek, a, illetve a koordinátorokat pontosan 16.45-kor szeretném itt látni. Köszönöm.